szavazás. Következő napirendi pont Hannibal asszony jelentése szexuális kizsákmányolásról és a prostitúcióról, valamint a nemek közötti egyenlőségre gyakorolt hatásról. Négy percben önné a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm kedves kollégák, köszönöm az árnyék előadóknak, eh, NGO-knak, civil szervezeteknek, eh, a mm, nő lobbinak, a women's lobbinak, eh, és azoknak, akik túlélték a prostitúciót, eh, valamint köszönöm az emberkereskedelmi koordinátornak is az együttműködést. Két irányelv az alapja a jelentésemnek. Az egyik az erőszak áldozatairól szólt, ez egy 2012-es eh, irányelv, illetve van egy 2011-es emberkereskedelemre vonatkozó irányelv. Világos, hogy az emberkereskedelem és a prostitúció szorosan összefüggenek. És ez az egyik oka annak, amiért határon átnyúló dimenziói kérdés a prostitúció, és amiért komolyan aggódnunk kell emiatt itt a parlamentben is. Természetesen egészségügyi vonatkozása is vannak, amik szintén fontosak. Nagyon örülök a lehetőségnek, hogy bemutathatom ezt a jelentést. Ellentmondásos, nehéz kérdéskörről van szó ugyanis a prostitúcióval kapcsolatos jogszabályok összefüggenek az emberkereskedelemmel, itt határon átnyúló kérdésről van szó, és tagállami hatáskörbe tartozik a jogszabályalkotás. Viszont nagyon, nagyon eltérnek a jogszabályok a tagállamokban. Az Egyesült Királyságban például a prostitúció magában nem törvénytelen, de minden, ami ezzel összefügg, a kerítés, a bordéház üzemeltetés, stb., ezek már bűncselekménynek számítanak. Néhány országban a prostitúció teljesen legális, Németországban és Hollandiában ez a helyzet. Tehát nagyon eltérő szituációkkal, megközelítésekkel állunk szemben, és figyelembe kell venni az eltérő hagyományokat az uniós tagállamokban. De azt hiszem egy dolog teljesen világos mégpedig az, hogy nagyon-nagyon kevés nő, aki prostituáltként dolgozik, teszi ezt szabad választásából. Miközben dolgoztam a jelentésen, nagyon sok volt prostituállal találkoztam, akik a prostitúció különböző formáiban vettek részt, de egyetlen egy olyan nővel sem találkoztam, aki ezt teljesen önként választotta volna, általában emberkereskedelem áldozatai. És kutatások is azt mutatják, hogy 62% azoknak, akiket emberkereskedők hoztak az EU-ba, eh, e eh, szexuális kizsákmányolás céljából kerülnek eh, ilyen helyzetbe, sok közöttük a kiskorú is. Az emberkereskedelem áldozatai között sokan kábítószerfüggők, és nagyon sokan vannak, persze nagyon nehéz statisztikailag pontos számot mondani, de sok prostituáltként dolgozó nő nagyon nehéz háttérből érkezett, sokszor fiatalkorukban megerőszakolták őket, és sokszor a gazdasági válság, a szegénység szorítása miatt válik valaki prostituáltá. A prostitúció nem olyan munka, mint minden más. Ez teljes mértékben szembe megy a nemek közötti egyenlőség elvével. És ezért javasolom a jelentésemben azt, hogy vegyük nagyon komolyan azt a modellt, amelyet Svédországban alkalmaznak, skandináv modellként szoktuk ezt most emlegetni, amikor is a szexuális szolgáltatás megvásárlóját büntetik meg nagyon vissza tudták szorítani 99 óta Svédországban, ez a prostitúciót felére csökkent, eh, amióta ezt a modellt alkalmazzák. És eh, ilyen módon, ha csökkent csökkentjük a keresletet, a prostitúció iránti keresletet. Ez az a modell, ami jelenleg Svédországban működik, eh, és ami sikeres. Ezért kérem őket, hogy támogassák ezt a nagyon fontos jelentést. Köszönöm szépen. Hannibal asszony. Következik a KHDI eljárás, itt is megint sokkal többen szeretnének szólni, mint amennyire lehetőség van. Figyelembe kell vennem azt, hogy korábban már kiszólt hozzá, azután tagállami hovatartozást is figyelembe veszem, illetve frakció hovatartozást is. Először Zaborszka asszonyé a szó. dovoľte mi vyjadriť Köszönöm. Elnök úr, Hannibal kolléganőnek szeretnék köszönetet mondani, és azért a szövegét is, amit a szakbizottság elfogadott. A prostitúcióban benne foglaltatik azt, hogy egy személy egy másik személlyel kereskedik. Az, hogy ez legális vagy kikényszerített prostitúció, az eljárás ugyanaz, az ember, mint áru, ez nem engedhető meg. Gondolom ebben egyetértünk. Az álláspontomat nem fogadják el azok a tagállamok, amelyek legalizálták a prostitúciót. Még a bíróság is elfogadta, hogy a prostitúció ugyanolyan foglalkozást, mint a többi. Árnyék jelentős tevőként mindent megteszek azért, hogy megtaláljuk azt a szöveget, amit az én frakcióm támogatni tud. Köszönöm szépen, Szaporszka asszony. Most Estrella asszony következik. Köszönöm, elnök úr. 40-45 millió embert érint a prostitúció a világon, és túlnyomó többségük nő. Ez olyan helyzet, amely az oka és a következménye a nemek közötti egyenlőtlenségnek. Gazdasági problémák, szociális kirekesztés, szegénység az egyik legnagyobb ok, és a futtatás is egy összefügg a szervezetbűnözéssel. Ez a nők és gyermekek kereskedelmét is fokozza. A tagállamoknak foglalkozni kell a kérdéssel. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez a nők jogainak megerő, meg nők jogainak megsértése, mások azt gondolják, hogy a nők azt tesznek, amit akarnak a saját testükkel. Az északi modell nyújtja a legnagyobb védelmet a női méltóság szempontjából, és megfelelő szakpolitikákat és vídói jogi védelmi rendszert kell elterjeszteni. Ezt nem lehet csak foglalkozásként tekinteni a prostitúciót. Köszönöm szépen, Esztrál asszony. Lunacek képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, kedves kollégák. Hannibal asszony a jelentésében véleményem szerint nagyon egyoldalú álláspontot mutat be. Nem veszi figyelembe, hogy mennyire különböző helyzetek vannak Európában. Dekriminalizálni kell a prostitúciót. Feministaként úgy gondolom, hogy túlságosan sok férfi tekint a nőkre tárgyként, és nem pedig méltóság teljes személyenként. a kriminalizálás nem oldja meg a problémát, kedves kollégák, meg kell különböztetni az emberkereskedelmet, az erőszakot, és az önálló döntésen alapuló szexmunkát. Én tudom, hogy sokan nehéz gazdasági helyzetük miatt döntenek így, de akkor is ez az ő döntésük, az ő választásuk. Más frakciókkal együtt alternatív állásfoglalás tervezetet nyújtottunk be, ami a tagállamok felelősségére appellál, illetve a kimenetet hivatott segíteni azok számára, akik a prostitúcióból ki akarnak lépni. Köszönöm szépen, Cuber képviselő következik. Köszönöm a prostituáltak 82 százaléka nem önszentából lett prostituált. Ez nem egy igazi foglalkozás, egyfajta erőszak a nők ellen. Szociális, gazdasági egyenlőtlenséget tükröződnek benne. A kapitalizmus értelmében mindent meg lehet venni, mindennek ára van még a magánéletnek is és a kerítők húznak hasznot azokban az országokban is a prostituáltakból, ahol a prostitúció legális, és úgymond tisztességes üzletemberek végzik. A, mit gondoljunk azokról a nőkről, akik a méltóságukat a férfiak örömére eladják, pénzét teszik? az abolicionizmust védi ez a jelentés, mert a nők áldozatok és védelmet igényelnek, azokat kell kriminalizálni, akik kihasználják őket. Vielen Dank. Köszönöm szépen. Zuber asszony, Szöpró asszony következik. Volt Nincs itt. Elnök úr, Hogyha hatékonyak akarunk lenni, hatékonyan akarunk fellépni a prostitúcióval szemben, és a különböző ügynökségek, szexügynökségekkel szemben, akkor nagyon szigorú jogszabályokra van szükség. Olyan szabályokra, amik elrettentő hatásúak. Emlékeznünk kell arra is, hogy vannak olyan országok, ahol nagyon szigorúak ugyan a törvények, a jogszabályok, csak roppan nehéz végrehajtani őket. Biztosítani kell azt is, hogy tudjuk azt, hogy nem elég, ha vannak jogszabályok, azokat végre is kell tudni hajtani. Lengyelországban nagyon sokszor kamion sofőröknek adják el magukat nők, prostituáltak, sokszor Dél-Európából érkeznek a nők. Nagyon határozottan fel kell lépnünk ez a jelenséggel szemben. Köszönöm szépen, most pedig Morvai asszony következik

Köszönöm szépen, Morvai asszony. Boris képviselő. Bardzo dziękuję. Proceder prostytucji. Köszönöm. A prostitúció és e, a prostitúcióból származó bevételek kérdése, ez határon átnyúló probléma, hogyha szigorúbb törvények lennének, akkor a rendeleteket hatékonyabban meg lehetne valósítani, és kiúrási stratégiát is kellene biztosítani azon nőknek, akik a prostitúcióra adták a fejüket, valószínű, hogy ez gazdasági nehézségek miatt történt. A tagállamok között együttműködésre van szükség azért, hogy a szervezetbűnözés ellen fel lehessen venni a harcot e téren. Köszönöm szépen. Utoljára a kezdi eljárásban Eti kollega. Köszönöm, elnök úr. 2011-ben Svédországban új eh, törvényt hoztak, harcoltunk ezzel ellen a csapás ellen bűnözés ellen, vagyis a szexuális szolgáltatások megvásárlása ellen. Megpróbáltuk ezzel felvenni a harcot, de nem változott a helyzet. Most 2016-ban a tagállamoknak jelentést kell készítenünk arról, hogy mi a helyzetet el a tagállamokban. Rendkívül fontos ezt a jelentést elfogadni nem joganyagot javaslunk itt, hanem meg akarjuk nézni, hogy hogyan lehet foglalkozni a kereslet kérdésével. Köszönöm szépen hét kollégának. Ezzel lezártuk a kezdjáj eljárást. Georgieva biztos asszony. Köszönöm, elnök úr. Azzal szeretném kezdeni, hogy köszönetet mondok Mary Honeywell asszonynak, a saját kezdeményezésű jelentésért. Nagyon súlyos következményei vannak az emberkereskedelemnek, a szexuális kizsákmányolásnak, amikor a nők, a lányok el kell, hogy adják a testüket, megverik, fenyegetik őket, időnként a saját családjuk adja el őket. Világosan szeretném leszögezni, hogy számunkra, az EU számára az emberkereskedelem elfogadhatatlan minden szempontból. Ez egy nagyon súlyos emberi jogsértés, rendkívül súlyos formája ez a bűncselekményeknek. Gyakran halljuk azt, hogy az emberkereskedelem rejtett bűncselekmény, de hát látjuk, a saját szemünkkel, itt történik minden a szemünk előtt. Azok, akiket nem lát, tudtunk annyira jól, azok a bűnözők, akik a háttérből mozgatják a szálakat. Azt is nagyon jól pontosan értjük, hogy mi a kapcsolat a nem és az emberkereskedelem között. Az Eurostat szerint az emberkereskedelem, szexuális kizsákmányás célú emberkereskedelem áldozatának 96%-a nő, és a statisztikai adatok mögött az egyes emberek tragédiája húzódik meg, és ez visszavezet minket az előző témánkhoz, amikor is megvitattuk Párvanov asszony jelentését. Tudjuk, látjuk azt is, hogy a nők és gyermekek azért nem azért kerülnek a prostitúciós piacra, mert ők döntenének így. Szervezett bűnözés húzódik meg emögött, vitathatatlan ez a kapcsolat, és egyre inkább biztossá válik ez. Az Európol is arról tájékoztat minket, hogy az áldozatokat elsősorban olyan országokba viszik, ahol szabályozott vagy legális a prostitúció. Ahogyan ezt az előző vita során is kihangsúlyoztam, az EU elfogadott egy nagyon ambiciózus irányelvet az emberkereskedelemről, és egy stratégiát az irányelv végrehajtásához. Mind a kettőnek van nemi esélyegyelőségi dimenziója, és ezeket az irányelvet át kell ültetni a tagállami jogba, a felismerésünkből kell kiindulni, hogy csökkenteni kell a kizsákmányolás iránti keresletet. Ahhoz, hogy tíz éves kislányt pornográf célokra használják fel, vagy prostituáltként éljen, ahhoz mindenképpen ott kellenek a férfiak, akik őt kizsákmányolják. Ezért mindenképpen arra kell törekednünk, hogy visszaszorítsuk, vagy szüntessük meg ezt a keresletet. Köszönöm. Köszönöm szépen, Györgyéva biztos asszony. Ezzel lezárjuk az eszmecserét. Holnap 11 óra 30-kor lesz a szavazás. Következő napirendi pontunk Szájer kollega jelentése a bizottság végrehajtási hatáskörének gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusról. Négy percben adom el a szót az előadónak, parancsoljon. Szépen elnök úr.